Einen schönen guten Morgen. Äh, Szép jó reggelt kívánok minden kollégának. Most hivatalosan is elkezdjük az ülést. Jó reggelt kívánok! Mielőtt rátérnénk a napirendre, szeretném, mivel sajnos máskülönben ezt elfelejteném, kell, hogy mondjam, szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik szá, nagy számban vannak jelen ismét, tele van az összes kabin, Köszönöm, hogy készen állnak arra, hogy a munkánkat aktívan és profi módon segítsék és támogassák. Általában nem értékelik ezt eléggé, de azt hiszem most a nyári szabadság előtt itt az ideje, hogy valamennyünk nevében köszönetet mondjak a tolmácsainknak. Ma Szerepel a napirendünkön néhány formális dolog, jegyzőkönyvek, az előző ülések jegyzőkönyveit kell elfogadnunk. Azt hiszem, hogy ezt most unblock megtehetjük, hiszen nincs észrevétel, nem volt, nem tett senki észrevételt ehhez. Azután azt terveztük, hogy két dolgot terveztünk mára. Először is egy első eszmecserét szeretnénk lefolytatni a nagyon nagy számú módosító indítványról, de ehhez hozzá kell tennem, ugyanis azt hiszem, hogy ezt nem úgy fogjuk lebonyolítani, ahogy szoktuk. Ugyanis megegyeztünk a koordinátorokkal, az árnyék jelentéstevőkkel folytatott beszélgetés során, abban, és természetesen a jelentéstevő javaslatára tettük ezt, hogy egy más eljárást választunk, mint a, milyen a szokás. Most a lényeg. A módosít sajnos közben volt egy kis áramszünet, és eh, nem hallottuk pont a lényeget, hogy mi az eljár, új eljárás lényege. Vannak technikai problémák? melyik nyelven nincs tolmácsolás. Francia nem megy. Most már van? jó, akkor angolra váltok, hogyha... Most már van? Rendben van? Jó. Tehát megegyeztünk abban a jelentéstevővel és az árnyék raportőrökkel, valamint a koordinátorokkal folytatott egyeztetés során, hogy Pervans Perez késznek mutatkozott arra, hogy hónap végéig átdolgozza a jelentést, és egy új változatot készít elő. Itt vannak a módosító indítványok a két vastag könyvben, és ezeket áttanulmányozok. És ezekből a módosítókból kompromisszumos módosító indítványokat fog kidolgozni, és ezek átkerülnek majd az új jelentésbe. Az árnyék jelentéstevők és a koordinátorok majd augusztus 31-én este egy kimondottan erre a célra összehívott megbeszélésen áttekintik ezt az anyagot, és szeptember 1-én találkozunk majd újra, addigra ez lezárulhat tehát a munka. És addigra meg lesz mégis az új jelentés, amelyet nagy többséggel elfogadhatunk majd a szakbizottságban. Itt a szakbizottságban szeptember 29-én fogunk szavazni. Ez azért muszáj, hogy így legyen, mert szeptemberben, októberben tanácskozik majd Van Rompuy elnök vezetésével működő különleges munkacsoport, aki a javaslataikat, javaslatait kidolgozza szeptember-októberre, és hát velük szeretnénk együtt haladni. Éppen ezért ma itt nem térünk ki a 700 módosító indítvány egyenkénti megvitatására, hanem a politikai frakciók képviselőit szeretném arra kérni, hogy talán csak egy rövid nyilatkozatot. Äh, Megint volt egy kis technikai probléma. Láthatóan problémák vannak a technikával. Úgyhogy azt hiszem váltok angolra, akkor talán egyszerűbb a dolog mindenki. Érti, amit mondok. Tehát ahogy önök is tudják, a krízis szakbizottság mandátumát jövő nyárig meghosszabbították Úgyhogy a végső jelentésről majd, mert amiről most beszélünk, az még a köztes jelentés, úgymond. Tehát a végső jelentésről jövő nyár előtt fogunk szavazni a plenárison, tehát jövő júliusban akkor a szakbizottságban azt megelőzően néhány héttel kell majd szavazni a jelentésről, ami azt jelenti, hogy körülbelül hat hónap áll rendelkezésünkre a munkánk kiterjesztésére. Most a kérdés az, hogy ez a plusz munka mi legyen, mire koncentráljon. És arra kérném, hogy a következőt tegyék meg, ez a koordinátorokhoz és az árnyék raportőrökhöz fordulok, de mindenkit érint a kérdés. Az önök szerint most a plusz hat hónap alatt mire koncentráljunk? hogy amikor legközelebb találkozunk majd szeptemberben, akkor valószínűleg jól lenne, meg tudnánk egyezni egy munkatervben, aminek a részleteit majd kidolgozzuk. A bizottságunk további e, működési időszakára vonatkozóan. Miután ezt elmondtam, most arra kérem a politikai frakciók e, képviselőit, hogy mondják el a mit akarnak, de talán mielőtt ezt megtennénk, eh, pervansi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy elmondta, hogy hol is tartunk az eszmecseréink szempontjából. Köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek erre az ülésre és mindazoknak is köszönöm, akik a 625 módosító indítványal hozzájárultak a jelentéshez. Természetesen ez mutatja, hogy mindenkit érdekel, és ugyanakkor hozzáadott értéket képviselnek ezek a módosítások, mert természetesen vannak ellenvélemények is a módosítások között, de ugyanakkor vannak rendkívül értékes hozzájárulások is, és köszönöm szépen mindazoknak, akik ezt megtették. A lehető legvilágosabban szeretném jelezni a kollégáknak, hogy az 1625 eh, módosítás mindegyikét egyenként elolvastuk és elemeztük, és eh, mindegyikből kivontuk a lényeget, vagy ki fogjuk vonni a lényeget, és fel fogjuk használni. Ami a módosító intitványok tartalmát illeti, nyilvánvaló, hogy hogy egyes pontokat még nem sikerült valójában megoldani, és éppen ezért szeretném jelezni, hogy talán intellektuális becsületességből kifolyólag egyes módosító intézmények különböző személyektől származnak, de ugyanabból a csoportból, ugyanabból a frakcióból. Tehát holott esetleg a frakció véleményét vártuk volna, nem okvetlenül az egyénieket. Ugyanakkor a jelzem, hogy nem igazán az egyéni vélemények és egymásnak ellentmondó ellen, egyéni vélemények lennének érdekesek számomra, hanem inkább az egyes frakciók nézetei. Tehát most aztán rá szeretnék térni a lényegre, és lehetőleg röviden szeretnék beszélni, de ugyanakkor ez nehézségekbe ütközik, és pedig a következőkből kifolyólag a módosító indítványok, amelyeket megkaptam, ezek közül 410 törlésre irányul, és 178 bekezdésre vonatkozik, de 422-en azt szeretnék, hogyha hozzátennék valamit. Tehát, hogyha elfogadnám az összeset, a törlést és a, a hozzáadott szöveget is, akkor sokkal hosszabb lesz az egész szöveg. Tehát valahogy meg kellene találni az egyensúlyi állapotot a különböző hozzáadott értékek között. Jelezni szeretném, hogy három különböző témáról van szó. Kohézió, kis- és középvállalatok, és a felülvizsgálat. Ezekkel kapcsolatban rengeteg gen kérik, hogy tegyünk hozzá valamit a szöveghez szeretném, hogyha specifikusabban szólnának hozzá. Természetesen kiegészíteném a jelentést, két-három bekezdést hozzátennék minden egyes ponthoz, de itt is úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha valahogy össze tudnánk foglalni a lényeget, és nem újabb és újabb bekezdéseket kellene hozzátenni a három most említett ponttal kapcsolatban tehát kohézió, felülvizsgálat, ellenőrzés és kis- és középvállalatok. Alapvetőleg ö, úgy vettem észre, hogy természetesen vannak ellentmondások is, elég sok szó, kifejezés került így meg kérdőjelezésre, és minden esetre remélhetőleg majd a, meg, kialakul egy közös és elfogadható nyelvezet. Ami különösen bonyolult, az inkább az, amiről tovább kellene tárgyalni, a nyitott kérdések és ki szeretném használni ezt az alkalmat, hogy megemlítsem őket, elég sok van ezek között, amit így meg kellene említeni, és előbb-utóbb rá kell majd térni a lényegre. Tehát a 20. bekezdésnél ahol is a történelmi összefüggésekről van szó, ott akarjuk beazonosítani a jelenlegi válság természetét. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, nagyon hasznos, milyen történelmi tények vezettek a válsághoz, de természetesen itt is problémák vannak, ugyanis az általános gazdasági helyzettől való eltérés, tehát a Bretton Woods-i helyzettől való eltérésre is sokan utalnak, erre vissza kell majd térni. Ugyanakkor nem tudom, hogy pontosan követem-e a jelentést, szöveg szerint, elnézést kérek, megpróbálom. A 120. bekezdés esetében, ahol is az energiával kapcsolatos javaslatot találjuk, ott több a, a liberálisoktól és a PPL-től származó megjegyzések azt arra utalnak, hogy ezt tulajdonképpen törölni kellene. Itt azután meg kellene vitatni ezeket a pontokat. Kérdés, hogy alapjába véve nem értenek egyet vele, vagy pedig javaslatokat tesznek, és pedig olyan módon, hogy ez nem igazán tartozik a lényeghez a jelentés a legfontosabb részét illetőleg. Valójában miről van szó? a javaslat konkrét bevezetése, ahogy ez a 120-as bekezdésben áll, részletezésre kerül a 122. bekezdésben, és ott viszont ezt nem vitatják, és éppen ezért felteszem a kérdést nagyon őszintén, hogy hogyan lehetne a 120-as bekezdés eh, szempontjából valamiféle eh, eh, megegyezésre jutni. Ugyanis már a kezdet-kezdetétől fogva, az EU kezdet-kezdetétől fogva, amikor és még az acélról és a szénről volt szó, ugye alapjába véve egy megállapodásból indultunk ki, és eh, nagyon sok vita van ezzel kapcsolatban, akár akadémikusok, akár politikusok eh, vitatják ezt, eh, sok tanulmány is született ebben a témakörben, és um, vélemény szerint ez egybeesik azzal, amit itt állítottam. Ugyanakkor vannak stratégiai jellegű megjegyzések is. Na most én ezt tökéletesen értem, ha közös energiapolitikáról van szó, akkor felmerül a kérdés, hogy mennyiben függetlenek a különböző tagállamok, amennyiben a beszerzés és a tárolás vagy tározás e, témája merül fel. Ez teljesen jogos. Ugyanakkor viszont, amikor a különböző országok tárgyalnak, és a Gazprommal tárgyalnak például, vagy valamelyik ország, valamelyik tagállamot mobilizálni kellett, mert arról volt szó, hogy Ukrajnát bolykottálják, illetőleg felmerült az a kérdés, hogy hogyan kerül beszállításra e, egyáltalán, és pedig a, a legjobb, akár a Nabukon, akár melyik vezetéken keresztül hogyan lehet majd a lehető legjobb, leggazdaságosabb módon ellátni az, az EU-t földgázzal, akkor természetesen ezt el kell dönteni, és valamiféle kompromisszós megoldást fogok találni, és nem fogom elfogadni eh, teljességében a néppárt és a liberálisok által eh, javasolt törlést. Azt hiszem, hogy ezt közelebbről is meg kell vizsgálni, és azt hiszem, hogy esetleg, ha másodszor is fontolóra veszik, akkor ezt módosítani lehet. Na most, ami a felülvizsgálatot illeti, a mi szakbizottságunknak nem az a feladata, hogy részleteiben kivesézze a másodlagos jogszabályokat szociális és gazdasági szempontból, de minden esetre ezt a kompromisszumos szöveget meg fogom szerkeszteni. Ugyanakkor van még egy pont, amit ha közelről megvizsgálunk, akkor egymás közt valamilyen módon uh, közös megállapodásra kell, hogy jussunk ezzel kapcsolatban. Tehát akarunk-e egy, egy, egyetlen egy egységes európai felülvizsgálatot, mint az FSA-ba, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy a holland modell, ez a Twin Peaks, tehát amikor is a befektetéseket védik, és a piaci operátorokat egyaránt, lenne a legjobb megoldás. Én inkább e felé hajlanék, személy szerint, mint az első felé, de természetesen nem tudom, hogy, hogy hol találjuk meg az egyensúlyt a kettő között. Ami a, a, a pénzügyi és gazdasági uniót illeti, sajnálatos módon a 154-es javaslat ami arra vonatkozik, hogy be kellene ezt másolni a, a külügyi területre, ez megint a liberálisok közétől származik, és ennek örülök. Ugyanakkor a, a, a néppárttal még tárgyalnom kellene ezzel kapcsolatban, mert nem értünk teljesen egyet, ez egy igen komoly pozíció, komoly álláspont, és gondolom, hogy sikerül majd a most említett kollégákat meggyőzni róla. 158 a, az évente többszöri a, a programoknak a létrehozása. Nem értem, hogy miért nem tetszett ez a javaslat, mert költségvetési szempontból a válság ékesben bizonyítja ezt. Jó lenne, hogyha igazodnánk a konjunktúrához éppen ezért a költségvetési politikát ennek tükrében kellene átvizsgálni. Tehát, hogyha megkérnénk a különböző tagállamokat, hogy kötelezzék el magukat, és hitelt érdemlő módon meg is tették, és ezt látjuk például Görögország esetében, akkor természetesen időre van szükség, akár a deficitet kell csökkenteni, akár finanszírozni kell bizonyos stratégiai jellegű befektetéseket. Ez valójában létezik az európai szinten a, a pénzügyi perspektíva szempontjából, ugye ez nekünk fontos, és a helyes gazdasági kormányzás és az európai politikák összekapcsolódása szempontjából fontos lenne, hogyha a nemzeti költségvetéseket évente többször programoznák át, és természetesen a szubszidiaritással nem akarunk szembeszállni, de ezt el lehetne fogadni. Na most a, fogadni. Na most ami a, a sovereign debt kérdését illeti, itt felmerül a kérdés, általában hangsúlyozni tudjuk, hogy tanulmányozni kellene annak a lehetőséget, hogy, és így tovább de három érvet szeretnék itt említeni, amelyek véleményem szerint nagyon fontosak. Az első az, hogy Almunia önbiztos felmérte az euró első tíz évét, és ez még természetesen a válság, a szuverendett válság előtt volt, és ha ezen az úton haladnánk tovább, akkor véleményem szerint európai szinten sokkal inkább meg lehetne vizsgálni, hogy mi történik a különböző európai költségvetésekkel. Stabilitás szempontjából lenne egy eszközünk, amelynek a segítségével a korrekciókat el, szeretne, el lehetne érni, meg lehetne kapni, követelni lehetne. Ami az adósságot illeti, természetesen a különböző kötelességvállalásokat a tagállamok részéről tiszteletben kell tartani. Tehát éppen ezért szerintem az ilyenfajta kormányzásnak ez egy nagyon hasznos eszköze lehetne. Na most Kínát említve, természetesen látjuk, hogy óriási tőke lehetőségek vannak, a, ott, és e, ugyanakkor itt elsősorban az amerikai adósságokra e, használják ezt fel, de e, hogyha az európai e, adósság épp olyan vonzó lenne nekik, és pedig alacsony, e, mindenütt alacsony e, e, kamattal, e, ami hasonló lenne az amerikai e, kamathoz, akkor ide lehetne vonzani ezt az összeget, és ez a kínai tanulmányútból világosan kiderült. És jelezni szeretném azt is, hogy Herman von Rompuy elnök úr maga is ezt mondta különböző tárgyalások során, és ő jelezte, hogy ez a javaslat igen fontosnak tűnik az ő szemében, és uh, ugyanakkor miniszterelnök is hasonlóan beszélt, um, Jean-Claude Juncker uh, úgy szintén, uh, és többen azok közül, akik kifejezetten ezen a témán dolgoznak. De a munkacsoporton belül ugyanakkor ezt a javaslatot nem tárgyalják még, de a mi jelentésük alapján megnyithatnánk a vitát e felett a kérdés felett is. Még két pont, ha megengedi elnök úr, az egyik a szankciók kérdése, ugyanis nagyon sok javaslat irányul éppen erre, hogy a strukturális alapokat ilyen célra lehetne felhasználni. Véleményem szerint ez nem működik, eddig sem működött, és a jövőben sem fog működni. És itt jelenteni szeretném szóról szóra, hogy mit mondott Elman von Rampoy elnök úr az EPSCO kongresszuson, ahol is azt mondta, hogy, hogy amikor szankciókat javasolnak, mindig kényelmetlenebbül és kényelmetlenebbül érzem magam, ugyanis ezeknek a segítségével nem lehet megoldani problémákat, és szociális szempontból sokkal elfogadhatóbb ötletekkel kell előállni. El lehet képzelni a szankciókat, hogy esetleg használni lehet őket, de a stabilitási paktum első részében próbáltuk ezt felhasználni, de nyilvánvaló volt, hogy ez nem működik. Tehát büntetéssel nem lehet semmit elérni. Egyes országokon belül valójában a sikertörténet mi volt, amiért a kohézió létrejön egyes országokban. Ez éppen az, hogy, az, hogy párbeszéd jött létre, és részvétel van. Tehát ez egy kapacitás. Tudom, hogy Németország, németül van egy, egy gyönyörű kifejezés erről, amikor is egy célkitűzés köré valahogy mindenki odaáll, mellé áll, valahogy zászlajára tűzi azt a bizonyos célkitűzést. Tehát valójában ezzel kellene célt Tehát a kohézió, a részvétel kellene, hogy előtérbe kerüljön, nem pedig a szankciók. Ha mégis van a szankció, akkor olyan kellene, hogy legyen, mint a nemzetközi pénzalapnál, hogy bizonyos adókat kellene emelni, hogy a, a kasszát, az államkasszát feltöltjük. feltöltsük sokkal hasznosabb eh, lenne a mi célkitűzésünk szempontjából. Még a, egy szót a szociális a eh, eh, kihívásokról és tétekről. Ez nagyon fontos természetesen, és egyes frakciók számára ez egy nehézen hozzáférhető téma. Természetesen a, a, a, az ILO-nál is tárgyaltuk ezt, és a szociális párbeszéd fontosságáról szó volt, és e, egyes országokban, például a skandináv országokban, Németországban nagy sikerrel tudják ezt alkalmazni. Tehát amikor az összehasonlításokat megtesszük, a benchmarkingot, akkor nem értem, hogy miért nem vesszük át a legjobb, a leg, ta, legjobb tapasztalatokat, a bevált e, módszereket, ez a szociális e, dimenzió fontossága itt, és úgy érzem, hogy egyes területeken különösen fontos lesz. Például itt van az energia területe, fölösleges, hogy homokba dugjuk a fejünket, és tudsz politikát folytassunk ilyen értelemben, ha, ko, ha koherensek akarunk lenni, hogyha fel akarjuk venni a harcot a klímaváltozással kapcsolatban, akkor természetesen az energia drágább lesz. Ugyanakkor, ha drágább az energia, szociális szempontból ez elviselhetetlen lesz. Mert ugye Betankúr asszonynak e, ugye az úti költség, illetőleg a fűtési eseljáró költségek e, semmit se jelentenek amikor viszont valakinek szerényebb a jövedelme, akkor igenis megérzi ezeknek a súlyát. És éppen ezért mondtam azt, hogy létrejöhetne egy ilyen úgynevezett energetikai védelem, védelem, mondjuk, mint ahogy pénzügyi szempontból ez már létezik Franciaországban, a bouclier financier, és akkor létrejöhetne egy ilyen bouclier energetik. Tehát nem igazán küszöbről beszélünk itt, hanem valamiféle pajzsról így lehetne magyarra lefordítani. Tehát ezt fontolóra kellene venni, és eh, valójában arról lenne szó, hogy mindkét fél nyertes legyen eh, ezáltal. Sajnos eh, túlságosan hosszan beszéltem, nem tudok most már részletekre bebocsátkozni, de itt nagyon hasznos, hogy mégiscsak megbeszéljük ezeket az érveket. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kérdés a részemről, működik most a tolmácsolás? Jó, akkor miután megtörtént ez a bevezető, és Pervans bemutatta alapvető gondolatait. Felkérném a kollégákat, hogy fűzenek hozzá megjegyzéseket. Nikolaus Huntis, Ole Schmidt és mások is szeretnének szóra emelkedni. Járjunk el akkor a politikai frakcióknak megfelelően, és kezdjük az Európai Néppárttal. Karin. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni. Nagyon sok vitát folytattunk le a néppárti frakcióban erről a jelentésről. Tekintettel arra, hogy több mint 1600 módosítót nyújtott be az összes frakció, tulajdonképpen a szakbizottság most megpróbálta átminősíteni, átírni a jelentést. Üdvözöljük a raportőrnek azt a döntését, hogy hajlandó egy új jelentést elkészíteni. Hagy szóljak itt közben, ez nem egy új jelentés lesz, hanem egy kompromisszumos szöveg. Nem fogok most mindent újraírni, csak azt javasoltam, hogy elkészítek egy kompromisszumos szöveget, amelybe integrálom az önök módosító indítványait is. Jó, most nem akarok szemantikai vitába belebonyolódni, rendben van, hívjuk akkor ezt kompromisszumos jelentésnek. Fontos az, hogy megértsük, Megpróbálhatunk most végigmenni jelentésen egy ideológiai szempontból, vagy pedig a parlament egészének a gondol, jellemző gondolkodása mentén is közelíthetjük a kérdéseket és üdvözlöm azt, hogy a raportőr is most megérti azt, hogy megpróbálunk egy olyan jelentést közösen most megalkotni, amit valamennyien meg tudunk majd szavazni. Ez lett volna a megjegyzésem. És a, mi a személyes véleményemet illeti, szerintem az egyik nehézség nem annyira az, hogy túlzott a ideológiai töltöttség ennek a szövegnek, hanem eh, hogy eh, most eh, valóban a, mindenhol az energia területén is a belső piac kapcsán arra kell törekednünk, hogy hagyjuk rá a piacra a fogyasztók védelmét. Valószínűleg ez lenne a jobb. Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy olvas el, vagy olvas el újra Monti jelentés, Monti úr jelentését, ez nagyon sok bölcs gondolatot tartalmaz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ole. Thank you very much. Well, uh... Köszönöm. Perez asszony, talán a célja is az volt, hogy provokáljon minket, és azt mondhatom, hogy ez sikerült. Most azonban visszarúgjuk a labdát az ön tér felére, és ezért vagyunk itt, ezért uh, beszélünk a módosítókról. El kell ismernem, hogyha most itt bűnbakot keresnénk, akkor liberálisok nagyon sok módosítót nyújtottak volna be, hogy és hogy, hogy biztosak legyünk abban, hogy ön elolvassa az összes módosítót, valószínűleg meg is dupláztuk volna a módosítók számát. Lehet, hogy jobb lett volna, ha kicsit szorosabb lett volna a koordináció, ezt elismerem, de ugyanakkor önök, önnek is hát a liberálisokkal kellett volna koordinálni, ami sosem könnyű. Ahogyan korábban is elmondtam, a maga a szöveg, a megfogalmazás, és Karenzis kollega is erre utalt, nos, ez számunkra nagyon nagy falat volt, és voltak problémáink. Azt hiszem ön is belátta, hogy vannak problémáink ezzel a szöveggel, és megpróbálta a problémákat egy kicsit segíteni, megoldani. Talán ne mm, foglalkozzunk most már annyira a mm, múlttal, a történelmi véleményekkel, bár ez is fontos persze, a történelem az élet tanító mestere, de ennek a szövegnek a kapcsán most próbáljunk meg inkább arra koncentrálni, amiben már megegyeztünk a múltban. A, elmondtuk már és a liberálisok is elmondták, szerintünk a gazdasági kormányzás az egyik választóvonal és évekkel ezelőtt néhányan közülünk, én is nem fogad, nem hittük volna el azt, ami történik, ezért tulajdonképpen az ő javaslatát is el tudjuk fogadni. Még akkor is, hogy gondolom, hogy a Van Rompoy által vezetett csoport, a mai újságban is olvas, azt olvastam, nem tartanak még ott, mint mi. Nekik is vannak problémáik. Úgyhogy talán augusztus végére el tudunk készíteni, ön be tud mutatni nekünk egy jelentést, amit el tudunk fogadni így nagyjából. Az ALDE részéről is be fogunk nyújtani észrevételeket. Ahogyan tudja, a jelentéstevő az előadó hölgy is küldött már észrevételeket a jelentéshez, nyújtott be módosítókat, és erre majd reagálunk egy tíz oldalas jelentés, egy dokumentumban. Ezt majd koordináljuk egymás között. És azt is látja, hogy az Aldén belül is vannak véleménykülönbségek, ami teljesen normális dolog. Azt hiszem, hogy végén majd a mi frakciónk elő tud állni egy koordinált szövegváltozattal, reagálva az ön javaslataira. És hát ez tulajdonképpen most egy üzenet, amit akár a bal, akár a jobb oldalon ülő kollégáknak mondok. Nagyon kár, nagy kár lenne, ha nem tudnánk megegyezni általában is a szövegben. Nem, mi nem akarunk lenni az a frakció ebben a kontextusban, amelyik jobbra, jobb oldalon szavaz valamennyien a jó oldalon kell, hogy legyünk, és a szavazási eljárást elemezte, azt hiszem a London School of Economics, Simon Dew, tehát nekünk ott a nyertes oldalon kell lennünk a legtöbb szavazás során, 90 ban de ebben az esetben nem ezt akarjuk, mert tehát nem akarunk a jobb oldalon szavazni, mert azt ma látnánk a hozzáadott értéket, hogyha mindenki egyetértésével fogadhatnánk el a szöveget. Még van több problémánk is. De hát ezért vagyunk itt, ezért dolgozunk itt a parlamentben, és remélem, hogy erről az érettségről tanúbizonyságot tudunk tenni ebben a szakbizottságban is, hiszen így kell folytatnunk a munkánkat tovább. Ha esetleg nem sikerülne, tehát összeomlana ez a dolog, és itt politikai, ideológiai vitákba bonyolódnánk túlzott mértékben, akkor ez a szakbizottság sem tudna tovább működni rendesen. Még sokan szeretnének felszólalni. A politikai csoportok nagyságrendjét követve Kálfin kolléga következik a szocialisták részéről. Uh, Köszönöm szépen. Valamennyien el, elismerjük azt, hogy nehéz ez a munka, amit Pervansnak el kell végeznie, és hát a parlament összes véleményét kell valahogy összevezetnie arról, hogy mi okozta a válságot, és mi az esetleges kimenet a válságból. Nagyon ambiciózus feladatot vállalt a jelentéstevő, tényleg jó jelentést akart megalkotni, és ez egy olyan jelentés kell, hogy legyen, ami nagy támogatottságot kap a házban. Itt nem akarunk harcolni párt ideológiák mentén. Fontos, hogy megszülessen egy dokumentum, ami élvezi a parlament fő frakcióinak a támogatását. Ez egy nagyon fontos alap, kiinduló pont. A másik dolog. Ebből a célból kiindulva, nagyon nyilvánvaló az, hogy meg kell egyeznünk a szövegen. Itt két alternatívánk van, vagy a legkisebb közös nevezőben egyezünk meg, egy olyan szövegben, ami el, könnyen elfogadható mindenki számára, ami nem tartalmaz túl sok mindent, ami azt követi nagyjából, ami a tanácsban történik, és akkor egy ilyen jelentést meg tudunk szavazni. Vagy megpróbálunk egy olyan dokumentumot elkészíteni, ami kapcsán mindegyik politikai frakció, és itt most nem beszélek a közöttük levő küzdelmekről, megpróbálnak előrelépni, és már az Európai Unió jövőjére is gondolnia, majd a válság utáni jövőjére. Amit Olismit mondott az előbb. Nos, biztos vagyok abban, hogy a tavaly vagy két éve beszéltünk volna a gazdasági kormányzásról, az szinte lehetetlen lett volna, túl távoli, hogy egyáltalán erről beszéljünk. Most viszont na, akkor a szükség van erre, hogy ezért beszélünk már tényleg erről a tanácssal együtt. Fontos tehát, hogy egy eh, együttműködés szellemében járjunk el, és örömmel hallom, hogy a eh, nagy politikai frakciók, és azt hiszem tulajdonképpen minden kollega így gondolkozik. De azért ne veszítsük el azt az ambíciónkat, hogy egy olyan jelentés szülessen, ami egy kicsit eh, vizionáriusabb, ami messzebbre tekint és bátrabb. Köszönöm szépen. A zöldek részéről is van itt egy képviselő, nem tudom, hogy szeretne hozzászólni. Igen, talán a jelentés tartalmaz néha egy merész, provokatív kijelentést, de hát ez így is kell, hogy legyen, nem térhetünk vissza a business as usual-hez. És ha megnézek néhány módosító indítványt, különösen az egységes felügyelet vagy a több éves tervek részekre, és ezeket akarják töröltetni, a raportőrnek igaza van, hogy ezek fontos elemek, jó, hát ha törőjük ezeket, akkor megint visszatérünk a múlthoz, és ez nem alternatíva, úgyhogy szükségünk van, egy, egy provokatív jelentésre van szükségünk. Kaltem kollégának mondom, fontos, igen, hogy a frakciók támogassák ezt a jelentést, de hogyha egy olyan jelentés készül, ami a legalacsonyabb közös nevező mentén készül, akkor akár most hagyjuk abba. Hát ilyen jelentése nincs szükség, amiben mindenki megegyezik, az semmilyen pozitív hatást nem gyakorol a e, folyamatra, hiszen most is tudjuk már, hogy mi lehetne a legkisebb közös nevező. És hogyha majd a nyári szünet után a kompromisszumokon gondolkozunk, azt hiszem nagyon fontos, hogy ezt is lássuk, hogy a gazdasági kormányzás kapcsán sok minden most, mostanában történik és valószínűleg az Econ szakbizottságban is folyik a munka, de ne, nem kéne megkettőzni a munkát ezzel jelentéssel, hanem itt korlátozunk a munkát ahhoz, amivel gazdagíthatjuk a vitát és eh, amivel most az ECON foglalkozik, eh, nos eh, azokkal a kérdésekkel csak minimális szinten foglalkozom ez a jelentés, máskülönben megkettőzzük a munkát. És több a múltra vonatkozó rész rövidebb lehet, itt a jövőbe tekintsünk. Az igazi értéke az lehet ennek a jelentésnek, hogyha azt tartalmazza, hogy mit gondolunk a fenntartható gazdaságról a válság után. A gazdasági kormányzás jó, az egy dolog, de ezzel most sok helyen sokat foglalkoznak. Itt a hosszú távú kérdés a lényeg. Az EU 2020 stratégia kapcsán, vagy ha gondolkozunk a hosszú távú költségvetésről folyó vitára, mi az a plusz, amit mi mondani tudunk. Ha kikerülünk, kilábalunk a válságból, hogyan tudjuk megvalósítani a fenntartható gazdaságot. És itt lehetünk provokatívak. Az egész vita tulajdonképpen az államadóságokról szól, de persze azért a magánszféra adóssága is jelen van, és a, ezt a vitát itt ki kell egyensúlyoznunk. Hogyha fenntartható gazdaságról beszélünk hosszú távon, akkor egyet kell értenünk a szociális kérdésekben, és egyetértek a raportőrrel, hogy ezek nagyon lényeges dolgok. De mit teszünk a fenntartható gazdasággal? hogyha eh, tényleg egy eh, az erőforrásokat hatékonyan felhasználó gazdaságot akarunk eh, felépíteni, ez hogyan történjen, különösen miután tudjuk, hogy ennek világ méretben is versenyképes gazdaságnak kell lennie, hiszen ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell. A bankrendszer kapcsán világosá kell tenni, hogy erősebb, erőteljesebb kapcsolatokra van szükség, de lehetnek itt provokatív gondolatok is, mi az, amit meg akarunk őrizni a jelenlegi rendszerből, és hol vannak túl nagy kockázatok. Én és a közpénzek felhasználásáról is szólnunk kell. Tehát legyünk csak kicsit provokatívak, mert hogyha nem ezt tesszük meg, akkor megint egy olyan jelentés születik, ami a kosárba kerül, és ott már épp elég papír van, úgyhogy ne eh, szaporítsuk ezeknek a számát. Es gribētu pateikties, tomēr neskatoties uz visu šo sarežģīto situāciju, pervenšai, berešai, un gribu teikt. Köszönöm szépen a jelentést. Szeretném megköszönni Pervans asszonynak, és mi frakcióként megpróbáljuk, megpróbálunk majd mindent megtenni a siker érdekében. Szeretnénk együttműködni. Elküldtük önnek a véleményünket, hogy támogatjuk-e az adott pontokat, vagy nem, és talán sikerül majd ennek alapján kompromisszumokat kötni, és egy kompromisszumos jelentést elfogadni. Hogyan is jutottunk erre az er-, eredményre? többen szavaztak e tekintetben, és a frakcióknak már nagyon sok tapasztalata van ezzel kapcsolatosan, de szükségünk van egy kompromisszumra, teljesen világos, hogy más-más tapasztalatokat szerezhettünk a válság előtt és a válság közben. És a kapitalizmus válságáról szóló fejezete kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy magam is megtapasztaltam, amikor a Szovjetunió összeomlott, és nem szeretnék itt most konkrétan egy párhuzamot vonni. Nem szeretném tehát azt mondani, hogy a kapitalizmus is egy ilyen hasonló fejlemény előtt áll. Mm, minden esetre nagyon fontos, hogy megegyezünk, és nem szabad ilyen sarkosan fogalmazni. Szeretnénk a rövid távú célokat szem előtt tartani, nem szabad annyira pontosan arra összpontosítanunk, hogy mit tesz a tanács, sokkal inkább a hosszú távú és középtávú célokra kell koncentrálnunk, ezek sokkal fontosabbak, mint az, hogy mit mond a tanács. Mit tudunk elérni az energetika területén? Milyen részletes megfogalmazást szeretnénk látni ezen a területen? Ez a kérdés. És ami a zöld energiát illeti, az a tapasztalatom, hogy a gázbeszállítók monopól helyzetben vannak a balti államokban, független nől attól, hogy nincsen alternatívájuk, nincs elegendő zöld energiájuk, megújuló energiájuk. Ebben az esetben sokkal gyorsabban növekse, növekednek az árak, azzal szemben, hogy hogyha lennének megújuló energiáik is. De úgy gondolom nem szabad az energetika kérdéseit részleteznünk ezen a területen. A zöldektől érkezett kolléga a magánháztartások eladósodásáról beszélt. Úgy gondolom, hogy a válságot sok inká- sokkal inkább a, az államháztartások eladósodása okozta. Lettországban például 200%-os az eladósodás, Nagy-Britanniában 400%-os a GDP-hez viszonyítva. A globális problémák tekintetében sokkal fontosabbak a kérdések. Ezek a globális problémákat ennyire nem említették itt a jelentésben. Ez azt mutatja, hogy sokszor nem említjük meg a konkrét kihívásokat a jelentésben. Hiszen a magánháztartások eladósodása áttevődik az államháztartásokra, és azt hiszem, hogy erről nem történt megfelelő említés a jelentésben. Rompoly úr néhány héttel ezelőtt meglátogatta frakciónkat, és azt mondta, az ő célja mindennek előtt az, hogy fenntartsuk az élet minőséget Európában. Megkérdeztem őt, hogy nem gondolja e politikai vezetőként, hogy ez esetleg a jövőben nem is lehetséges, hogy nem lehetséges fenntartani ezt az életszínvonalat. Talán más célokat kell megfogalmazni a társadalom számára. Mit is jelent ez az életminőség? Versenyképesek leszünk-e talán nem sikerül megvalósítani a 2020-ra vonatkozó stratégiát. Vannak olyan országok, ahol az emberek 35 hét, hetet dolgoznak évente, vannak országok, ahol 60 évesen mennek az emberek nyugdíjba, és rengeteg szociális támogatást kapnak az emberek. Teljesen más rendszer ez, mint például az amerikai rendszer. Gyakran azok a házak, amelyeket nem adnak el, nem kerülnek a piacra, hanem sokkal inkább a bankok kezében maradnak. És felvetődik a kérdés, kérdés mi az, hogy életminőség? Hiszen ez a fogalom egy régi EU-s tagállamban mást jelent, mint például Lettországban. Lettországban az államháztartás minden változtatásáról az Európai Bizottsággal kell egyeztetni. Igen, az ország eladósodott, és felvetődik a kérdés, hogyan sikerül majd kiegyensúlyozni az államháztartást. Mi történik majd az adós, az adóemeléssel? Az európai biztos nem kérdezi meg vajon emelkedik-e majd a munkanélküliség? Mit jelent összességében az, hogy európai életminőség? Mindezen differenciáktól függetlenül azonban azt gondolom, hogy a végső jelentésben sikerül egy megfelelő kompromisszumot találnunk. Köszönöm. Nikolaus Huntis. Nikolaus Huntis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! mit is gondol az én frakcióm a szövegről. Nos, ez valóban egy nagyon komoly kísérlet arra, hogy megoldást találjunk a kérdésekre. Úgy gondolom, hogy a mi bizottságunk nagyon intenzív munkát végzett, és egy bizonyos koordináltságot láthatunk a szövegben, ez tükröződik a szövegben is. Ami az elemzést és a következtetéseket illeti a jelentésben, itt mégis megállapíthatjuk, hogy vannak bizonyos problémák. Hogyha túl sokat beszélek, elnök úr, akkor legyen szíves, állítson meg, de mégis szeretném a frakcióm álláspontját bemutatni. Először is a következőket fűzném hozzá a szöveghez. Ami az előnyöket, hátrányokat illeti, ami a szöveg tartalmát illeti, és miután hallottam, hogy a többi frakcióból érkezett kollégák mit mondtak, úgy gondolom, hogy ha a válságról van szó, és ez egy nagyon sokrétű válság, hiszen környezetvédelmi, pénzügyi, gazdasági válságról beszélhetünk, de hogyha összességében erről a jelenségről beszélünk, amelyet most megtapasztalunk, akkor elmondhatjuk, hogy ez nem egy természetes fejlemény. Úgy gondolom, vannak objektív kritériumok, amelyeket alkalmazhatunk, de mindenképpen meg kell néznünk azt is, hogy politikai és ideológiai értelemben melyek a legfontosabb elemek, pontok. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy a mi véleményünk, álláspontunk a válság előtti, utáni és a válság időszakára vonatkozóan helytálló, az energiaválság vonatkozásában is. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy további előrelépésre van szükség, és valóban egy konszenzusos szöveget kell megfogalmaznunk. Minél jobban sikerül ez a szakbizottságon belül, minél jobb szöveget sikerül elfogadnunk, annál jobb a mi pozíciónk is az Európai Parlament részéről. Nagyon sok változásról van szó, itt van a Lisszaboni szerződés, a stabilitási kritériumok is itt vannak. Különböző oldalról támogatást kapunk. Barozó úrhoz is intéztünk már kérdéseket ezzel kapcsolatosan, de a dolgok jelenleg így állnak, ahogyan állnak. És mi a parlament viszonylag kevés befolyással rendelkezünk az egyre változó körülményekre. Hogyha megnézzük ezt a szöveget, akkor láthatjuk azt, hogy a neoliberális kapitalista modellek tulajdonképpen a válság elő, előidézőjé. És ez már a 70-es években kezdetét vette. A 70-es évek végén, egészen a 80-as évekig gyakorlatilag politikai szinten is ezt láthattuk, az USA-ban is ezt láthattuk, és ebben az időszakban ez a neoliberális rendszer volt elterjedt és hogyha az ember ezt nem tartja szem előtt, akkor az elemzés tulajdonképpen csak a felszínen mozog. Mindenképpen meg kell határozni természetesen a felelősöket is. És ez a modell annak idején legalábbis úgy tartották, sohasem fog válsághoz vezetni, de láthatjuk, hogy mégis válságba jutottunk, és most tulajdonképpen bizonyos problémákkal szembesülünk, tehát gyakorlatilag maga a rendszer okozza ezeket a problémákat. Magával a rendszerrel van baj. Nos, elméletileg tulajdonképpen mindig is ideológiák harcáról van szó. És úgy gondolom, hogy némi önkritikára is szükség lenne ebben az összefüggésben, és mindjárt befejezem. Vannak bizonyos felelősségi területek, amelyeket hozzá kell rendelni a felelősökhöz ebben a válságban. Úgy gondolom az Európai Uniónak is felelőssége van ezen a téren. Úgy értem, itt volt a stabilitási paktum, ezt könnyítettük, később azt mondtuk, mégis erősíteni kellene. Úgy gondolom ez egyszerűen nem volt egy, egy észszerű eljárás, kontraproduktív volt azok a kritériumok és azok a definíciók, meghatározások, amelyeket használtunk ebben az összefüggésben, tulajdonképpen csak is a GDP százalékokat határozták meg, illetve az államadóság százalékos arányát a GDP-hez viszonyítva, de nem foglalkoztak energiakérdésekkel. Úgy gondolom, hogy ez nagyobb társadalmi és szociális problémákat fog okozni. És szeretnék még egy megjegyzést tenni. Ami mindenek előtt az eurót illeti, hogy néz ki a helyzet jelenleg? Vannak olyan országok, amelyeknek hitelt kell felvenniük, ezt azonban ezt a hitelt azonban nem kaphatják meg az Európai Központi Banktól, a szabad piacon sem kapnak hiteleket tulajdonképpen, és ebben az esetben a spekulációk áldozatává válhatnak. Tehát ezek strukturális, szerkezeti hibák, amelyek fennállnak ebben az összefüggésben. Természetesen a hiányzó egyensúlyt meg kell teremteni, és ki kell egyensúlyozni a helyzetet, de sajnos nem mindig így működik. Az utolsó megjegyzésem pedig a belső piac működésére vonatkozik hallhatjuk, hogy létezik felügyelet, létezik ellenőrzés. A teljes rendszerrel kapcsolatosan, ami a tőzsdéket is életi, sajnos nem a megfelelő úton haladunk. 20 módosító indítványt nyújtott be a mi frakciónk, és most elnök úr, egy leges-leges legutolsó megjegyzést hadd engedjen meg. Természetesen felmerült a kérdés, mit csinálunk jövőre. Úgy gondolom, mindenképpen a továbbiakban meg kell próbálnunk lezárni a munkánkat, és én személyesen annak örülnék, hogyha feltennénk magunknak a kérdést, hogy mi hogyan tudunk megakadályozni egy újabb válságot. Mit kell tehát tenni annak érdekében, hogy egy ilyen válság ne ismétlődhessen meg? Úgy gondolom, ez egy nagyon kreatív munka lenne, és ez egy nagyon jó dolog lenne. Köszönöm szépen. Három további felszólaló van a listámon. Mikkel Portász, majd az alelnök asszony, és utána pedig én is hozzászólnék. Nagyon örülök, hogy Miguel visszatért. Sajnos több hétig beteg volt, és nem volt jelen, tehát szeretettel üdvözlünk. És a tiéd a szó.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 Magrit egyik képe jut eszembe. E, Scenic Pain Pip a cím ennek a képnek, és valóban amit a képen látunk, e, az nem maga a e, pipa, hanem a pipának a képe ezt felhasználhatnánk így az ideológiával kapcsolatban is analógiának. Nem beszélhetünk a valóságról, ez a Magritte kép ezt tökéletesen kifejezi. Különösen Pervans Pereznek nagyon sokat kell még dolgozni a jelentésen, 1625 módosító indítványt nyújtottak be, nem tőlünk származik a többség persze. Elhangzottak különböző érvek, a különböző párt családok részéről, hogyha ideológiailag közelítjük a kérdést, akkor én visszatérnék még arra, ami egy évvel ezelőtt történt. Az EKB 450 millió eurót bocsátott a bankok rendelkezésre. Most egy évvel később százalék kamattal a bankoknak ezt vissza kell fizetni. Jó, ez remek. De mi történt időközben? A bankok egy része tulajdonképpen felvásároltak um, államkötvényeket, államadósságot 3% uh, kamattal. És az LKB e most uh, azt uh, javasolta, hogy um, csökkentsék az adósságállományot, de ez úgy történik, hogy 5-6 százalékos kamat mellett vásárolja vissza az állam a bankoktól az államkötvényeket. Jó, a jegybank vagy az Európai Központi Bank megmenti a pénzügyi szférát, de van egy másik magyarázat is. Az EKB vagy teljesen hülye, vagy pedig kiszolgálja a bankrendszert hiszen itt alapvetően mi történik? olcsón ad kölcsön, és drágán vásárol vissza az LKB kötvényeket. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy milyen érveket hangoztatunk. És oda kell figyelni arra is, hogy a ne érveljünk olyan módon, ami az elveinket sérteni. Köszönöm szépen, elnök úr. Akár Marxot is idézhetném, ugyanis Marx volt az, aki azt mondta, hogy egy lépés a jó érdekében tett lépés többet ér, mint ezer különböző programokért tett kis lépés. Mi itt a fő problémánk? Nagyon nagy a bizalom hiány Európában. És meghallgattunk szakértőket, lefolytattunk szakértői konzultációkat, és sok panelvita során Elmondták a szakértők, hogy a skandináv modell lehetne talán megoldás. Mit jelent ez a skandináv modell? Milyenek a lényege? Mi azt mondjuk, hogy a politikai rendszer úgy működik, hogy a válság idején bizalom, az emberek bíznak abban, hogy ez a rendszer tovább is működik. Ez viszont most a válság idején nem így volt, pedig az embereknek, a polgároknak a legfontosabb a bizalom és erre kell most választ találnunk. A mi munkánkkal vissza tudjuk-e szerezni az emberek bizalmát szeretnénk, eh, valamennyien ezt szeretnénk, hogy helyreálljon a bizalom. Ezért a bizottság, a tanács, a parlament egy irányba kell, hogy eh, haladjon a munkájával. És eh, arra kell koncentrálnunk, ami a legfontosabb, ami prioritás. Egyetértésre, konszenzusra van szükség, Ugyanabban az irányba kell, hogy lépéseket tegyünk, és ez a jelentés szerintem ehhez hozzájárul. Pervans Berez a bevezetében elmondta, hogy a problémának az a lényege, hogy például a néppárton belül is nagyon sok a különbség, több, több a különbség a néppárton belül, mint az összes többi frakció között, és ez tükröződik a módosító indítványokban is. Csodálkoztam azon, amikor a néppárt képviselője azt mondta, hogy az energia politika szempontjából nem a fogyasztó a legfontosabb, és még a finn kollégám és bólogatott. Igen, hát nem a fogyasztók a legfontosabbak. Hát persze, hogy a fogyasztó a legfontosabb. Az Európai Unió alapgondolata ez, persze kellenek működő piacok, és kellenek a, a fogyasztók, a kettő közötti interakció kell, hogy egyensúlyban legyen és rendben működjön. Az ideológia fontos, de nem szabad, hogy párt politikai vitává silányuljon mindez. Itt az Európai Unió alapeszméről, gondolatáról nem szabad megfeledkeznünk, és arról, hogy a politikai rendszerek működését majd a történelem később fogja értékelni, és ennek az értékelésnek a része lesz az is, hogy a parlament milyen szerepet játszott, hogy mi jól cselekedtünk-e. Például az is kérdéses, hogy az a tény, hogy a parlament elhalasztotta a vitát őszre, és hogy ez az egész felügyeletre a csomag nem valami jól sikerült eddig, Nos, nem lenne jó, hogyha ebben a szakbizottságban itt most egyszerűen az 1600 módosító indítványról vitatkoznánk. Itt sokkal nagyobb bátorságra van szükség. Köszönöm szépen. Mielőtt Ismét Pervansnak adnám át a szót. Szeretnék három, két-három megjegyzést tenni. Nem szeretném megismételni azt, ami már elhangzott. Szeretnék azonban még egy dolgot elmondani. Mi, mint szakbizottság, szeptemberben ilyen nagy lehetőség van a kezünkben, hogyha szeptemberig sikerül egy megfelelő jelentést elkészítenünk, hiszen akkor hallathatjuk a hangunkat abban a vitában, amely most kezdődött el. A Fáronpoly féle csoport a tanács képviseletében úgymond egy eleme a dolognak, a bizottság úgyis mindig természetesen ismerteti véleményét, és a parlament pedig egy, egy bátor jelentéssel, amelyet a képviselők többség el is fogad, való, valóban hallathatja a hangját ezért nagyon fontos az időpont is. Szeptember el kell készülnünk a jelentésre mindenképpen. És lehetőség szerint szeptember elején, szeptember közepén meg kell egyeznünk, és még akkor is, hogyha addigra a szavazás nem történt meg, hiszen az 29-én történik, valamilyen formában mégis a nyilvánosság elé réphetünk, és hallathatjuk a hangunkat. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy úgy gondolom, hogy a végeredményben is egy morális és egy politikai válságról is beszélhetünk. A politikai válságot négy pontban érintették a felszólalók, minden, mindenképpen ami Európát illeti. Egy dolog biztos, nem haladhatunk úgy előre, hogy eddig, és úgy gondolom, hogy nagyon bátor követeléseket kell megfogalmazunk, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ezeket holnap, holnap után nem lehet megvalósítani. De nagyon fontos, hogy sok területen európai szintű döntések szülessenek, számos tagállamnak ez természetesen nem tetszik, szuverenitásukat, önállóságukat védik, mégis tény, hogy bizonyos területeken, egy ilyen terület például az energetika is, Európának több felelősséget kell adnunk, és ezt mindenképpen ki kell mondanunk. Létezik egy morális válság is. Úgy gondolom, hogy itt rövid távon keveset tehetünk, hiszen számos olyan érték, amely eddig természetesen érvényes volt és elfogadott volt, az elmúlt években, évtizedekben elveszett. És sajnos úgy látom, hogy itt a legkisebb a készség arra, hogy változtassunk a dolgokon. Hogyha megnézzük a bankokat, a pénzügypiacokat, sokan visszatértek már a hétköznapokhoz, úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Úgy látom, a reformokra vonatkozó jogszabályokat még nem írták alá Amerikában, még nem léptek jogerőre, mégis számos piaci szereplő szakértők segítségével már megtalálta a kibúvókat az új szabályok alól. Megtalálták tehát a kibúvókat azon szabályok alól, amelyek talán a közeljövőben már jogerőre lépnek. Ez tehát egy olyan probléma, amelyet nem sikerül valószínűleg megoldanunk gyorsan. Ami az európai válságot illeti azonban itt talán hozzá tudunk járulni a problémák megoldásához. És talán sikerül egy pártokon átívelő konszenzust is elfogadnunk. Még egy pont, amit megemlítenék, és ezt azt hiszem a zöldektől érkezett képviselő említette, nem szabad nekünk elvégeznünk azt a munkát, ami más bizottságok feladata, például az ECONÉ, ezzel teljesen egyetértek, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem szabad beszélnünk a, például a felügyelet kérdéséről. Nem kell részletesen beszélnünk ezekről a problémákról, de világosan ki kell mondanunk, hogy milyen véleményt képviselünk mi, pontosan azért, hogy kifelé is világossá váljon, hogy a parlament együttesen lép fel ebben a kérdésben a szakbizottságokon átívelően. Hiszen láthattuk, hogy ezen a területen is a tagállamok még nem készek arra, hogy levonják a tanulságot az eseményekből, és hogy elfogadják, hogy egy olyan ponthoz érkeztünk, ahol Európának több felelősséget kell adnunk, és ennyit szerettem volna elmondani, Pervansi az utolsó szó. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik részt vesznek itt most ezen az ülésen nagy segítséget nyújt ez nekem, és ugyanakkor tovább buzdít arra, hogy tovább dolgoznak ezen a szövegen, és figyelembe vegyem a különböző javaslatokat. Karinc sajnos elment, de ugyanakkor természetesen a, a, a piac ellen nincs semmiféle eh, kifogásom, de mint eh, jelentéstövő és pedig egy eh, a kompromisszum szellemében azt szeretném jelezni, hogy a szocialisták védik tulajdonképpen a piacot, mert tudják, hogy a piacnak szabályokra van szüksége, a szocialisták elfogadják ezeket a szabályokat, tehát helyesen járnak el. De most ugyanakkor mit szeretnék itt mondani. Ha figyelembe veszük az energetikai kérdést, természetesen tudjuk, hogy itt természetesen tőkére van szükség, ez tőkeigényes, hosszú távú befektetések rendkívül fontosak, elengedhetetlenül szükségesek, és teljesen nyilvánvaló, hogy az EU szerepe nem lehet kizárólag az, hogy figyelembe veszi és bevezeti a piac szabályait. Én nagy tisztelettel adózom mindannak, ami márciu, 2007 márciusában történt a német elnökség ideje alatt, mert akkor határoztuk meg az energetikai politikát a klímaváltozás függvényében, de nagy csalódás számomra, hogy ebből belső piaci probléma lett, és természetesen nem csak erről van szó, kutatásról van szó, hosszú távú beruházásokról van szó, és így tovább. Tehát nem elég, a, a, a piac nem fogja mindezt kielégíteni. A, a Monti jelentéssel egyetértek, a módosításokat én magam javasoltam, a Montit is belevettem, de ugyanakkor nem szabad elfelejteni az egyensúlyt ilyen értelemben, különösen ö, olyan kérdéskörökben, amelyek egyes frakciók számára nehezek, ezek képviselő sajnos kimentek a teremből, elsősorban az adózási kérdésekről. Olesménynek köszönöm a hozzászólását, lehet, hogy ö, provokatív ö, módon tettem ezt a jelentést, de azt hiszem, hogy elég hosszú ideje ismernek a kollégák, ahhoz, hogy tudják, hogy ha rám bízzák ezt a szöveget, akkor a saját stílusommal fogom megszerkeszteni. És éppen azért természetesen szükségem van mindenkire az egyensúly szempontjából. Én, mint jelentéstevő, benyújtottam a jelentésemet, és tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki ért mindennel egyet. Éppen ezért szeretnék most egy ilyen kompromisszumos jellegű szöveget benyújtani, de talán megengedik, hogy ne igazán kövessem a tanácsokat, és a liberálisokat ne próbáljam én megszervezni. Én mindenkit meg szeretnék szervezni, mindenkit koordinálni szeretnék, nem csak a liberálisokat. És ugyanakkor egyetértek azokkal a véleményekkel, amelyek értelmében nyertesek leszünk, hogyha az üzenetre, magára az üzenetre koncentrálunk, amit a külvilágnak szeretnénk küldeni, és az elnök úrnak szeretném a következő választ adni. Először kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ugye válság idején talán azonnal meg kellene válaszolni az állampolgárok aggájait természetesen nem tudunk azonnal választ találni a válságra, és ez nem is a mi feladatunk, de mit tehetünk mi? Mi minden esetben rávilágíthatunk a lényegre, és egy erős üzenetet küldhetünk ezzel kapcsolatban, és ilyen szempontból egész biztos megtaláljuk a konszenzust, és ennek a jelentésnek ez a szerepe. Azt is hallottam, hogy nem kell a történelmi tényekre koncentrálni állandóan. Amikor is az USA-ba mentünk, az volt az érzésem, hogy ott mindenféle jog, szab, jogszabályokat határoztak meg, de nem létezett még semmiféle konszenzus a válság okaival kapcsolatban. Tehát ennek az elemzésével kapcsolatban az okai val kapcsolatban természetesen nincs teljes egyetértés, erre kell majd visszatérnünk októberben. De addig is ö, jelezni lehetne mindazt, a, amiben jelen pillanatban egyetértünk, de ö, nem lesz teljes az ilyen jellegű szöveg. Egyetértek egy Bokarfen kollégával is, és követni fogom ö, az ő tanácsát is, nem a legkisebb közös nevezőre fogok koncentrálni, hanem természetesen messze túl szeretnék ezen haladni és lépni, de természetesen figyelembe veszem ki véleményét és javaslatát. A zöldek hozzászólásával kapcsolatban az ekkonra szeretnék most rátérni, ugyanis a másodlagos jogalkotás nem igazán a mi munkánk, Viszont létezik két témakör, amelyekkel kapcsolatban hallatni kellene a hangunkat. Az első az a gazdasági kormányzás, tehát természetesen a jelentést ezzel kapcsolatban Fejó úrnak adtuk át, rábíztuk, és a kollégák egyetértenek abban, hogy vele kellene a koordinációt megoldani, mert a gazdasági kormányzással kapcsolatban hozzá kell, hogy szóljunk, de természetesen az Ekon bizottság hozzá is kell, hogy szóljon ez a kérdéshez, de nagyon fontos, hogy párhuzamosan közelítsük meg ezt a kérdést, és egy plenáris ülésen, amikor is megtárgyaljuk a mi, ülés, a mi jelentésünket, akkor a fejó úrét is meg kellene egyidejűleg tárgyalni, semmi ellenvetésem nincs ezzel kapcsolatban. Ami az ellenőrzést illeti, itt nem olyan bonyolult a helyzet, mert ugye a bizottságon belül szövegenként haladunk, és teljes képre törekszünk, és mindaz, ami a jelentésben benne van, nem képezi vita tárgyát, mert megfelel a mi perspektívánknak. A másik hozzászóló szintén, ah, no, nem, nem, itt van, itt van a következő hozzászóló, tehát közvetlenül szeretnék neki válaszolni amit a szovjet rendszer összeomlásával kapcsolatban mondott, ugye elteljesen arra vezet, hogy, hogy bemutassam, hogy, hogy jelezem, hogy természetesen ez tökéletesen különbözik a mi helyzetünkkel. Tehát nem is igazán tudom, hogy hogy lehet ezt a két dolgot összekapcsolni de nem akarom megölni a kapitalizmust, mert ennél semmi jobb rendszerrel nem tudok előállni, most nincs más javaslatom. De ahhoz, hogy a kapitalizmus jól működjön, a valós gazdaságra kell, hogy alapozza a tevékenységét, nem pedig egy képzeletbeli gazdaságra. És ezt úgy tűnik, hogy elfelejtették mindazok, akik helytelenül játszották el a kapitalizmus játszmáját, és ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ne a, csak a mindennapi munkára koncentráljunk, hanem egy kicsivel távolabbra is tekintsünk. Ami az államadóságot illeti, a 17. bekezdésben pontosan meghatároztuk, hogy a, a magánadóság átkerült a, a az államadóság kötelékében, és a 118-asban is szó van erről, de nem igazán részleteztem mindezt, mert valójában csak egy aspektusról van itt szó, ugyanis ez a tény, a, a magánadóság, államadósága való vállása nem csak az új tagállamok problémája, hanem eh, mindazoké, akik eh, például háztulajdonosok az Egyesült Államokban. Tehát sokkal globálisabb, világszintűbb problémáról van szó, mint a 118-as eh, módosításból kitűnik. Gondolom, hogy talán részletesebben kellene ezt megtárgyalni, annak ellenére, hogy nekem annak idején úgy tűnt, hogy ez a rövid meghatározás tiszta képet adott a helyzetről. Sokszor, amikor azt mondja, hogy a stabilitási paktumban nem foglalkoznak a foglalkoztatással, és hogy ez a legnagyobb hiányosság, természetesen ezzel a nézettel százszerzelékban egyetértek, és uh, Anand von Rompuy elnök úrnak jeleztem is, és uh, természetesen a gazdasági kormányzát nem csak a pénzügyminisztereknek kell megoldaniuk, mert így nem kapjuk meg azt az egyensúlyt, amelyikre törekszünk, de a tanácsban az az érzésem, hogy ö, sürgősen szeretnének cselekedni, természetesen a görög adóssággal kapcsolatban. A többi tanácsot fel fogom használni természetesen, és Jakonszári asszony hozzászólásával kapcsolatban azt hiszem, hogy ez a, pontosan a lényegre mutat. Amikor a skandináv vagy a német modellről beszélünk, akkor, és ez megint visszautal a görög helyzetre, egy amerikai kolléga mondta éppen a múlt hétvégén, hogy az egyik nehézség a görög társadalomban az az, hogy állandó konfliktus van ott e, jelen. Nem arról van szó, hogy mindenki mindenkit imádjon, de már eléggé összetett a világ, eléggé bonyolult, szükséges, hogy kölcsönösen megbízunk egymásba, hogy kihasználjuk a legjobbakat mindenkinél, meglássuk a másikban a legjobb tulajdonságot, és természetesen Európa most a világ verseny szempontjából kellene, hogy összefogjon, és ha így járunk el, akkor sokkal hasznosabban tudunk ö, ö, működni. És ehhez szeretnénk ö, mi is hozzájárulni. Elnök úr, tökéletesen egyetértek mindezzel, amit mondott, amikor is azt hangsúlyozta, hogy erős jelentéssel tudunk ellenállni, mint válságbizottság, de ugyanakkor sajnálatos módon a kollégák nem értenek teljességében ezzel egyet, hogy itt morális és politikai válságról is szó van. A 22. bekezdésben pont ezt mondtam, amikor New Yorkba voltunk az EFA-ba, ott, voltunk, ott voltak a legjobb pénzügyi uh, elemzők, és uh, nagy örömmel üdvözölték éppen ezt a uh, jelenséget, és nagyon csodálkozom, hogy a két politikai frakcióból is tiltakoztak, és ez ellen, és javasolták, hogy hagyjuk ki ezt a referenciát. De minden esetre a kompromisszumos szövegben természetesen benne maradt továbbra is ez a jelzés. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és természetesen ősszel majd befejezem ezt az erős értékes javaslatot. Köszönöm szépen, Pervans, mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánok, remélem, hogy augusztus végén, szeptemberben újra jó egészségben találkozunk. Köszönöm.